Köszönöm, biztos úr, hölgyeim és uraim! Ezzel lezárhatjuk ennek a témakörnek a tárgyalását. Holnap, szeptember 22-én, szerdán 9 órától 1 óráig, majd 3-tól 7-ig tart az ülés. A napi rend